A szavazás pedig a végső vita után lesz ma délután. A következő napi rendi pontunk a Demokratikus Kongói Köztársaságban tapasztalható helyzet, különösképpen két fogba tartott emberi jogvédő, Yves Makwambala és Fred Bauma esete. Elsőként az előadóknak adom meg a szót az, az állásfoglalás szerzőinek, Elsőként Judith Sargentini kezdhet két percre. Köszönöm, állok úr, és köszönöm biztos asszony, hogy eljött körünkbe. Az Európai Parlament Izmak Fambala és Fed a sorsára szeretné felhívni a figyelmet, akik kínzosabban börtönben vannak, úgy fog, azért fogták el őket, mert egy ifjúsági szervezet vezetői, amely több demokráciát követel, és a kongói öm, választási törvényt szeretné meg, megváltoztatni, javítva a demokrácia minőségét, ezért csaptak le rájuk. Azt követeljük, hogy mindkettőjüket azonnal feltétlenül bocsássák szabadlábra, és vonják vissza a vádakat ezekkel az aktivistákkal szemben, Kinszasában is és Gomában is ahol többen tüntettek kollégáik mellett a szerzett tagjai. Összefügg mindezzel a kínszosabban feltárt tömegsírral, amelyet áprilisban találtak, több névtelen áldozat földi maradványával. A kínszosai kormány azt mondja, hogy nem történt voltak éppen itt semmi. A Human Rights Watch azt a véleményt vallja, hogy ebben a tömegsírban valószínűleg aktivisták, a kormány jelent lelépő aktivisták holttestei vannak. Ezért kell hivatalosan is feltennünk a kérdést a kormány, a kínzesai kormánynak, hogy ö, tartson teljesen átlátható vizsgálatot, és az eltűnt személyek családtagjait vonja be, illetve tájékoztassa őket arról, hogy mi történt szereteikkel, akik eltűntek. Most van választás, a választások éve Kongóban, elképesztő káosz fenyeget. Nagyon fontos, hogy újunkat rajzsra tartsuk a dolgok ütőerén, és figyelemmel kísérjük a KNDK-ban a választásokat, mert eszkalálódhat a helyzet, és az ország jövője foroghat kockán. Köszönöm. Most Ignáció Korráó következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Hát az a helyzet, amit most ugye megvitatunk a Kongói Demokratikus Köztársaságban, nagyon hasonlít ahhoz, amiről már egyszer beszéltünk, Burundi helyzete. Aktivistákat börtönöznek be, akik szembeszállnak a kormányjal, illetve az elnök akaratával. Ugye az elnök a végtelenségig szeretné meghosszabbítani a saját mandátumát, újra választhatóságát, tehát ezeket az embereket bebörtönzik. Nagyon világos, hogy ezzel az állásfoglalással a támogatásunkat fejezzük ki ezen aktivisták irányában, és azt kérjük a kinszhasai kormánytól, hogy azonnal helyezze őket szabadlábra. Azt hiszem, hogy ami a Kongói Demokratikus Köztársaságot illeti, nem szabad elfelejtenünk azt, és emlékeztetnünk kell a kongói kormányt arra, hogy milyen kötelezettségeket vállalt magára a kotonói egyezmény keretében. A lehető legnagyobb nyomást kell tehát rájuk gyakorolni. Köszönöm szépen, és most Mark Demesmaker következik. In the a Burundi és a köz, afrikai köztársaság körzetében van Kongó is. Nagy csoportja a fiatal kongójaknak polgárháborús viszonyok között él. Három hónappal ezelőtt egy egyszerű polgári kezdeményezés történt, és ezt a, a, ki, az ezt ki, ki vagy a fiatalokra lecsapott a titkosszolgálat, 30 ember került börtönbe. A főszervezők pedig Fred Balma és Makwan Bama és szintén börtönben vannak. A normány hatalmas identitás problémával küzd. Egyrészt hatalmas mennyiségű fiatal, tehetséges fiatal él az országban, ugyanakkor egy rettetesen korrupt, tehetetlen kormány vezeti az országot. Emlékszünk Mukwege doktor úrra, aki a ö, Szaharov díj átvételekor beszélt arról, hogy egész egyszerűen nem tudta megkapni a támogatásokat, mert nem utalták át a pénzeket, a támogatási pénzeket. A fiatalok népi kezdeményezése a polgári jogokra hívja fel a figyelmet, és ha felhívják a figyelmet erre, azonnal elvesztik a szabadságukat. Ironikus a helyzet legalábbis. E, Köszönöm. Bogdan Venta következik. Köszönöm, elnök úr az Európai Parlament közös állásfoglalása a kongói demokratikus köztársággal kapcsolatosan erős politikai üzenet, melyet ennek az országnak küldünk. Ezért kérjük a kollégák Yves Mankombala és Fred Bauma leghamarabbi szabad lábra helyezését. Emberi jogi aktivisták ők. Ironikus helyzet az, hogy a kongói demokratikus köztársaság demokratikusnak tűnhet, vagy a nevében legalábbis szerepel ez a jelző. A pluralizmus az ellenzék helyzete azonban mindig feszültséget kelt a kormány nyom belül. Ami a fiatalokkal történik, ezt alig ha lehet demokráciának minősíteni, vagy a gyülekezés joga érvényesülésének, hiszen a tüntetők közül el is haláloztak, a helyzetet kikerült az ellenőrzés alól, és a kinsasai helyzet egyre inkább hasonlít a burundi helyzetre. Egy évvel vagyunk a választások előtt, szükség van az Európai Unió támogatására, egy megfigyelő misszióra, hogy javuljon az országban a helyzet. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mari Krisztin Verzsát következik másfél percben. Köszönöm, remek a francia nyelvtudásának úr. 25 óra, diktatúra 15, óra, 15 év elnyomás, több mint 7 millió halott a karitás szerint. Az ENSZ szerint az arany illegális kitermelése meghaladja az 1 milliárd dollárt is. Mindezt a nemzetközi bűnözők kapják ennek a profitját. Ebben a szörnyországban a civil társadalom fontos szerepet játszik 2003 óta. Sokan az életüket féltik, mint Florin Sebaja. Szörnyű elnyomásra került sor a januári tüntetések alkalmával. Joseph Kabila meg akarta változtatni a választási tervényt, hogy továbbra is hatalmon maradjon. A cél az emberi, jogi emberi jogi akt aktivisták, mint például a Filimi Mozgalom és sok emberi jogvédő. Mark Van Bala és Fred Bauma szimbólumai ennek a mozgalomnak, mint a június 15-én 15 NGO és 20 kongói szervezet is kérte a szabad lábra helyezésüket. Az EU-nak minden súlyátlatba kell vetni ennek érdekében de mindenféleképpen nemzetközi közvetítésre van szükség, és helyre kell állítani az inkluzív és átlátható politikai párbeszédet a következő választások, választások előtt. Azt hiszem, hogy a kongói népnek joga van mindenre. Euh, Köszönöm, képviselő asszony. Most pedig Javier Mart, képviselő következik egy percben. Gracias también por referirse a mí en este. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy spanyolul szólított meg. Azt hiszem, hogy ha a kongói köztársaságot demokratikus köztársaságnak neveznénk, akkor oximoront mondanánk ki, itt korrupció van és visszaélnek a jogokkal, ezt ki kell mondani. Rögtön rátérek a lényegre. Európa két dolgot tehet. Mi értelme annak, hogy ez a demokratikus kétarcúság itt megjelenjen. Megvan a kettes klauzúja, soha nem alkalmazzuk, a, ebben, a, ami megvan a megállapodásban, a 8-as, a 9-es és a 26 as cikket sem használjuk, illetve alig. Pedig ezeket föl lehetne használni. Az úgy, a kongói úgynevezett demokratikus köztársaságnak kategórikus üzenetet kell küldenünk és ehelyett mit teszünk? Egy állásfoglalást fogadunk el, ami abszolút semmit nem fog elérni. A 13-as pontnak nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy ez elég világos mindenkinek. Megfelelő viselkedést várunk el Kongótól, a kotonói megállapodás értelmében az emberi jogok tiszteletét, és amennyiben nem, vagyunk, nem reagálnak, és nem kapunk erre radikális választ, akkor a 9-es és a 26-os cikknek megfelelően lépjünk fel. Egyébként mi értelme az ilyen állásfoglalásoknak? Csak a saját lelkismeretünket akarjuk megnyugtatni, és egyébként pedig minden fölött behunjuk a szemünket? Köszönöm szépen. Most pedig József Weidenhölzer képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr! A KNDK olyan ország, amely tele van instabilitással, emberi jogsértések napirenden vannak, és gyakran foglalkozunk ezzel az országgal ebben a házban, és legutolja májusban, amikor is a konfliktusos ásványkincsek kereskedésével kell foglalkoznunk, illetve MUF vége úr a szaharabdi akkor egy nagyon nagy hatású beszédet tartott, világosá tette az összefüggéseket abban a beszédében, említést tett erről, és akkor megtapsoltuk, amikor azt mondta, hogy ennek az országnak meg kell változnia. Hát pontosan ez a helyzetel kell ma is szembenéznünk. jogi aktivistákat börtönbe vetettek, nem csak őket, hanem sokakat is, sokat másokat is. Az ő szabadon bocsátásokat kell követelnünk, az Európai Bizottságnak kell a megfelelő nyomást gyakorolni minden rendelkezésre álló eszközével, hogy az ország a 2016-os új választások után békés fejlődés lehetőségével számolhasson. Köszönöm szépen! Most pedig kötelezenek a frakciók nevében felszólalók. Először a néppárt nevében Maria Arena egy percben tessék. Szeretném csak azt pontosítani, hogy én az SND képviselő vagyok, nem pedig a néppárti elnök úr. Sorry, no, but it's perfect. Elnézést kérek, egyébként tökéletes parancsoljon. Tehát a szocialisták nevében hiszem a néppárt ezzel nem értene egyet. Nos, köszönöm elnök úr. Fred Boma és Yves Magvambala két fiatal kongói polgár, akiket jelenleg Kinshasa-ban tartanak fogva csupán azért, mert más fiatalokkal együtt, afrikai fiatalokkal együtt egy mozgalmat hoztak létre, hogy harcoljanak a polgárságért, a szabadságért, demokráciáért. Ez a két fiatal most a Makala börtönben van, miután néhány hónapot töltöttek a hírszerző szolgálat tömlöcében, és jelenleg megkezdődik az eljárás, amely azzal vádolja őket, hogy az elnök életére, Kabila elnök életére törtek, csupán azért, mert részt vettek ezen a tüntetésen. Nos, kérjük azonnali szabadlábra helyezésüket ugyanakkor. Azt kérjük a KDK-tól, hogy mentse fel őket valamennyi vád alól, és hasonlóan a Filimbi és a Lucsa mozgalmakat is, hiszen ezek a mozgalmak nagyon fontosak a jelenlegi választások előtti környezetben, nagyon feszült ugyanis a helyzet, és ezek a mozgalmak lehetővé teszik a, moz- a fiatalok vegyeinek bizonyos csatornákba terelését, és mindenféleképpen támogatnunk kell a demokráciát küzdő aktivistákat. Köszönöm. Thank you much, and I'm sorry again. Köszönöm szépen, és elnézést kérek még egyszer. Természetesen ettől még nagyon jó képviselője ön a szocialista frakciónak. A következő hozzászóló pedig Dita Harancová lesz a liberális frakció képviseletében egy percben. Köszönöm, elnök úr! Az erős civil társadalom elengedhetetlen bármilyen fajta demokratikus folyamathoz. Kongóban a civil társadalmi szervezeteknek különleges szerepe van. űrt töltenek be, ugyanis az állam nem tud minden szolgáltatást nyújtani az állampolgárainak. Tehát a békés civil aktivitást soha nem szabad megbüntet, megbüntetni, és Kongó nem fogja tudni eltitkolni az erőszakot, nem tudja elhallgattatni az embereit, az állampolgárait. Az a tény, hogy a legutóbbi visszaélések, fellépések a fiatalokat célozták, és civil szervezeteket, az még inkább aggasztó. Yves Makvambala és Fred Bauma és a többiek, az összes politikai fogoly szabadságot érdemel, őket azonnal helyezzék szabadlábra. És Kongónak inkább élveznie kéne az aktív civil társadalom nyújtotta előnyöket. A dinamikus civil társadalom nem csak az államot tartja ellenőrzés alatt, hanem megteremti a közösséget és azt a kapacitást, azt a lehetőséget, hogy a problémákat együtt oldják meg. Itt az ideje annak, hogy a kongói hatóságok értékként tekintsenek erre, és ne fenyegetésként. De kui? Köszönöm. Most jön a spontán felszólalások. Nem, bocsánat. De spontán felszólások. Először Iván is képviselő, parancsoljon. Možemo se svi pitati, gospodine... Köszönöm. Mindannyian feltetjük a kérdést magunknak, elnök úr, hogy vajon ez most már esetleg a választási kampány kezdete? lehet, hogy Makvamba és Bama az ellenállás új szimbólumai, és további ö, börtön és letartóztások következnek majd. Mindeközben az az ország ki, ki, ki látja hasznát annak, hogy Kongóban ilyen demokrácia ellenes módon, civilizátlan módon folyik a politika. Ki látja hasznát ennek Európában? Kinek van érdeke? Kinek fűződik érdeke ahhoz, hogy Kongóban egy ilyen rezsim működjön? És káosz uralkodjon? Legyünk őszinték, és tegyük fel ezeket a kérdéseket. Mert Európának is megvannak az érdekei Kongóban, és ha vannak ilyen érdekek, akkor meg kell próbáljuk világosra tenni ezeket, és segíteni ezt a baráti országot, hogy tegye rendbe dolgait. Prego. Esztelda úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, és én is az ön anyanyelvén válaszolok. Éven Makamamba, Fred Mau, nos a fiatal kongolyak harca miénk is kell, hogy legyen, különben sem értelme nincs olyan diak sem mint a Szaharov a muk végének a, ez a ruandai népírtás 20. évfordulója, és nagyon sok szubszaharai régióban fennállnak még konfliktusok, mint például a burundi. Ezeket a fiatalokat azért börtönözték be, mert a véleménynyilvánítás szabadságával, a tüntetés szabadságával kívántak élni. 425 holttestet találtak egy tömegsírban, és talán vannak ott közöttük más politikai ellenzékiek. El kell érnünk, ahogyan Nat elmondta az imént, hogy a kotonúi egyezmény és más nemzetközi egyezmény nem maradjon holt betű, hiszen különben csak becsapjuk magunkat. Tehát fontos, hogy valamennyien felemenjük a hangukat a mellett, soha nem fogadjuk el, hogy a demokrácia és a szabadság vonata valahol megrekedjen

az Európai Bizottság képviseletében Malmström asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon fontos ez a vita, és mindenkit megnyugtatok afelől, hogy hallottuk az önök világos határozott üzenetét, és ezt továbbítani fogom a főképviselő asszonynak is. Ennek a plenáris ülésnek a támogatása nagyon fontos, Továbbra is rajta fogjuk tartani a szemünket Makvanvala és Bauma urak helyzetén és az összes többi aktivistájén is. Említették páran, hogy 30 főt tartóztattak le Kinshaszában, amikor az ifjúsági platform próbált szerveződni, tehát megpróbálják eh, megakadályozni, hogy felelős módon szervezkedhessenek. A legtöbb, eh, a 30 főből a legtöbb eh, embert szabadon engedték, de kettő még mindig a kettőt még mindig szabadon tartanak, több mint 40, fogva tartanak, több mint 40 napig tartotta őket fogva a titkosszolgálat, aztán átkerültek a főügyészi hivatalba, és több bűncselekménnyel vádolták őket. Nagyon kevés információval rendelkezünk, de ezek alapján azt mondhatjuk, hogy megalapozatlan és aránytalanok ezek a vádak, és valószínűleg politikai indítatásúak. És nagyon sajnáljuk, hogy nem lehetett megoldást találni egészen eddig és nem engedték szabadon a két aktivistát. Semmifajta bizonyíték nincs arra, hogy a mozgalom vezetői vagy tagjai bármilyen fajta módon érintettek lettek volna terrorista cselekmények szervezésében. Ettől függetlenül a Kongói Demokratikus Köztársaság képviselője azt mondta, hogy a Filimbi mozgalom tagjai erőszakos felkelést terveztek. Erre nincsen semmifajta bizonyíték, tehát ezeket a nyilatkozatokat üresnek tekintjük, tartalom nélkülinek tekintjük. Az eseteket nagyon szorosan figyelemmel kísérjük. Az igazságügyminiszterrel már felvetük a kapcsolatot kétszer, és a tagállamok, illetve az EU-s delegáció az jogi szervezetekkel és ügyvédekkel kapcsolatban áll, számíthatnak a további igyekezetünkre is. Nagyon sokan felhívták a figyelmet arra is, hogy a Kongói Demokratikus Köztársasággal folytatott párbeszédben az emberi jogokra kell helyezni a hangsúlyt, arra, hogy több különböző nézet és kívánság megjelenhessen. Az idei évben talán még mindennél fontosabb az, hogy mindenki kifejezhesse a saját véleményét, és szabad legyen a vita. Az emberi jogok tiszteletben tartása, illetve az alapszabadságok tiszteletben tartása a kotonói megállapodás értelmében elengedhetetlen, és a választási ciklusban is nagyon fontos ez, a mostani időponttól kezdve a jövő végéig a választás megtartásához teljesíteni kell a megfelelő feltételeket, a költségvetés, az időbeosztás és a politikai környezet is megfelelő kell, hogy legyen. Az Európai Unió kifejezte aggájait a tekintetben, hogy a politikai mozgástér leszűkült, és hogy pont január végén kívánták felülvizsgálni, illetve felül is vizsgálták a választási törvényt. Afelől is kifejeztük aggájainkat, hogy az igazságszolgáltatást befolyásolják, hogy önkényes letartóztatásokat hajtsanak végre, illetve hogy a titkosszolgálatokat befonják ebbe, valamint, hogy fizikai ö, fenyegetéseket alkalmazzanak az újságírókkal szemben, illetve ok nélkül letartóztassák őket. Illegális cselekményeket hajtottak végre. A kongói hatóságoknak tehát ki kell vizsgálni ezeket az eseteket. Mi az afrikai ö, demokratikus ö, választási kartára hívtuk fel a figyelmet, figyelmet, erre támaszkodtunk, mert ez kiemeli mindezt, hogy fontos a nyílt vitát, az őszinte vitát biztosítani, illetve az ellenzék jogait megadni, hogy független legyen az igazságszolgáltatás. Hölgyeim és Uraim, az Európai Unió támogatja a Demokratikus Kongói Köztársaságot a partner kapcsolatban. 620 millió euróról van szó, ez áll az elkötelezettségünk mellett, azonban továbbra is fel fogjuk emelni a szavunkat akkor, hogyha bármilyen aggály felmerül itt és más területeken. Köszönöm szépen! like Én meg azt tenném hozzá az önnyelvén, hogy köszönöm, tak, Köszönöm, biztos asszony. Hét állásfoglalási tervezet futott be, ugyanazon